kvánok! kérem engedjék meg hogy magyarul folytassam az ülés vezetését. a napirend értelmében a következő pont a tanács és a bizottság nyilatkozatai az illegális bevándorlók afganisztánba és egyéb harmadik országokba történő közös kitoloncolása. első hozzászólóként a tanács nevében tisztelettel felkérem tobias billström urat. den finns där Herr talman, äh, ärade ledamöter! Elnök úr, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget biztosítanak äh, arra, hogy ebben a nagyon fontos témában elmondhassam a bevezetőt. És äh, a kérdés, amely felmerült, és amelyről a képviselők már beszéltek, nagyon fontos, hogy tisztázásra kerüljön. És ebben képviselem én a tanácsot. Az emberi jogok betartása, tiszteletben tartása alapvető pillére az Európai Uniós munkának a tagállamok közötti együttműködésben, és rendkívül fontos ezeknek az elveknek a betartása. Ezek az elvek kell, hogy jelentsék a menedék politika és a bevándorlási politika területén való együttműködés alapját. Ezeken a területeken az elmúlt években nagyon gyorsan alakult a közös politika, és számos határozat született a tanácsban, ami a menedékkérők jogait illeti. Itt az együttműködés természetesen az alapjogok tiszteletben tartásával működik. Szeretnénk egy közös európai menedékjogot is eh, létrehozni, amelynek köszönhetően a menekültek és a menedékkérők védelmet élveznek, és a nemzetközi jogokat pedig, nemzetközi jogot és a nemzetközi szerződéseket pedig betartjuk, amelyek erre a témára vonatkoznak. Az együttműködésben annyit szeretnénk eh, Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a szubszidialitás él ezen a területen ehm, és mindemellett közös jogalapot kell találni. Nagy, a legfontosabb eh, jogi aktusok ezen a területen a Dublini eh, szerződésben eh, szereplő kritériumok, azokról a mechanizmusokról, amelyek meghatározzák azt, hogy mely országokban biztosított a menedékkérők védelme. Emellett említenem kell a, azt az irányelvet is, amely a menekültek védelmét, amelynek tárgya a menekültek védelme, és tudom azt is, hogy a tagállamokban vannak olyan eljárások, amelyek bizonyos engedélyezéseket illetnek, illetve a nemzetközi védelmi kritériumokra vonatkoznak. Nagyon fontos itt ezen a területen egy revíziót, felülvizsgálatot végrehajtani, hogy biztosítsuk, megbizonyosodjunk arról, hogy a tagállamokban ezzel a témával kapcsolatos igazságszolgáltatás egyre közeledik egymáshoz. És egy nagyon széles körű stratégiáról van itt szó, amelynek keretében szeretnénk egy közös európai menedék politikát, menedékjogi politikát kialakítani. Emellett lehetőség van arra is, hogy a, a az Európai Unió képviseleteihez lehet fordulni, és az Európai Unió területére érkezett személyek itt már mozoghatnak a határokon is az általános emberi jogi szabályokat mindenképpen be kell tartani minden egyes esetben, amely mindig alapját képezi az Európai Unió tevékenységét. Ami a harmadik országok állampolgárának visszatérését illeti, akiknek nincsen joguk az Európai Uniós tagállamokban tartózkodni, vagy ide beutazni, ezt a visszafordítási e, irányelv szabályozza, ezt a kérdést, amelyet 2008-ban fogadott el a parlament és a tanács. Ez az irányelv az első fontos lépcső a jogszabályalkotás területén, amely igazságos és nyílt intézkedéseket akar meghatározni az, a visszatéréssel kapcsolatban. Fontos elvesz tehát jogbiztonságot és hatékony és emberhez méltó eljárást kell biztosítanunk. Emellett vannak különböző intézkedések és különböző törekvések arra, hogy koordináljuk a közös fellépéseket az ilyen személyek visszatérítésével, visszatérésével vagy visszafordításával kapcsolatban, például a közös repülőjáratok indításával. 2002-re megy vissza ez a, az együttműködés, és tehát a közös repülőjáratoknak az indítása egy kiváló együttműködési módszer. Azonban hang hangsúlyozni szeretném, hogy itt eh, nem arról beszélünk, hogy kollektív döntést hozunk az emberek eh, kitoloncolására és visszafordítására, hanem arról beszélünk, hogy a tagállamok forrásait, rendelkezésre álló forrásokat hatékonyabban tudjuk használni, miután a döntés megszület, miután egy ilyen döntés megszület, megszületik. A tanács döntése szerint repülőjáratokat lehet indítani, lehet, ki, lehet használni olyan személyek visszatérítésére, akiknek nincsen joguk az Európai Uniós tagállamok területén tartózkodni. A tagállamok szervezik meg, tehát a visszafordításokat, és ők, és a tagállamok, azok a tagállamok, amelyek részt vesznek a visszafordítással kapcsolatos kezdeményezésben, biztosítaniuk kell ne, ezeknek a tagállamoknak, hogy azon személyek, akiket visszafordítanak, az ő jogaikat betartják ami egy európai hivatal létrehozását illeti, amely az operatív koordinációt szabályozná és irányítaná a tagállamok között. Nos, itt a Frontexről beszélünk. A Frontex támogatást nyújthat a tagállamoknak, amikor is intézkedéseket hoznak egyes személyek visszafordításával kapcsolatban. Októberben az Európai Tanács megkérte a Frontexet, hogy vizsgálja meg azt, hogy lehetséges-e megszervezni és finanszírozni a közös repülőjáratokat. Nagyon fontos az, hogy nemzetközi védelemben részesüljenek azok, akiket ez megillet, és az is nagyon fontos, hogy olyan módon történjen a visszafordítás, hogy erre megfelelő jogi aktusok vonatkozzanak. A közös visszafordítási járatoknak a használata nem azt jelenti, hogy a vissza nem fordítás elvét megkérdőjeleznénk, vagy hogy a tagállamok nem, vagy hogy a, ez, ezek a személyek nem kapnak megfelelő jogi eljárás, nem férnek hozzá megfelelő jogi eljárásokhoz. Nem erről van szó ezen a területen, Ez mind természetesen vonatkozik olyanokra is, akik például Afganisztánból érkeznek. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A közösség visszafordítási politikája rendkívül fontos, de ez csak egy aspektusa egy szélesebb körű migrációs politikának. Az Európai Bevándorlási és Menedékügyi paktum, amelyet tavaly szeptemberben fogadott el a tanács, még egyszer igazolja és megerősíti az Európai Unió megközelítését és általános politikáját a migrációval kapcsolatban. Tehát a bevándorlási kérdéseket úgy kell tekintenünk, mint az Európai Unió külső kapcsolatainak részét. És a jobb bevándorlási menedzsment Európai Uniós tevékenység kell, hogy legyen. Együtt kell működnünk a tranzit és kibocsátó országokkal, illetve a célországokkal is. A Stockholmi program, amelyről most nemrégiben beszéltünk, ezt az általános stratégiát húzza alá még egyszer. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, Bíztrom úr. Most pedig felkérem Jacques Barrot urat a bizottság nevében hozzászólásának megtartására. Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok emlékeztetni a nagy elvekre, amelyeken alapul hozzáállásunk ezhez a problémához, nevezetesen a bevándorlás, illetve visszatoloncolásra gondolok itt a tagállamoknak úgy kell jogot alkotniuk, hogy azok a harmadik országból származó állampolgárok, akik a területükön találkoznak, nemzetközi találhatók, nemzetközi védelmet élvezhessenek, hogyha így kívánják. Nagyon fontos, hogy nemzetközi védelmet élvezhessenek, és ehhez a tagállamoknak minden egyes menekült jogi kérelmet meg kell vizsgálnia, minden egyes kérvényező saját helyzetéből kiindulva. A tagállamoknak kell eldönteniük, hogy a menekült jogot kérő menekült státuszt kaphat-e, ha viszont nem felel meg ezeknek a feltételeknek, akkor a szubszidiáris védelemre jogosult-e. Elvenként szeretnék végigmenni ezen. Egy harmadik országból származó nem küldhető vissza saját hazájába, hogyha valamilyen súlyos körülményekkel kell, hogy szembenézzem. A menekültügyi irányelv értelmében a tagállamoknak tiszteletbe kell tartaniuk a nemzetközi kötelezettségeiket ebből a szempontból. Tehát a tagállamok nem küldhetik vissza Afganisztánba azokat, akik menekültek a Genfi Egyezmény értelmében, akik az úgynevezett szubszidiáris védelmet élvezik. Ezen kívül a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt is, hogy semmiféle toloncolási egyezmény, toloncolásra nem kerül sor, az emberi jogokat megsértve a harmadik cikk értelmében. Tehát senkit nem ö, toloncolnak ki, hogyha valamilyen ö, üldöztetésnek, vagy valamilyen ö, súlyos ö, bántalmazásnak ö, lehet kitéve az illető hazájában. Ezen kívül nem lehet általánosítani a kérvényeket, ami az Afganisztánba való kitoloncolást illeti. Afganisztán az egyik olyan származási ország, amely legtöbb ilyen kérvényel jelentkezik. Hozzá kell tenni azonban, hogy az összes Afganisztánból származó menekültnek csak kis része található Iránban, illetve Pakisztánban. Nem lehet általános következtetést levonni tehát azzal kapcsolatban, hogy ha visszatoloncolják Afganisztánban az illetőt, akkor mi történik a nemzetközi egyezmények szintjén? A tagállamoknak kell dönteniük, ahol beadták a kérvényt, hogy hogyan járnak el. Amikor megvizsgálják a kérvényeket, a tagállamoknak meg kell minden egyes egyéni körülményt vizsgálnia, hogy eldöntse, hogy van-e minden egyes kérvényezőnek védelemre szüksége. Ez politikai, humanitárius, védelmi feladatot jelent, illetve az emberi jogok kérdését is meg kell vizsgálni, ami igaz Afganisztára. Igaz ez, főleg az ország arra a részére, ahonnan származik az érintett, illetve meg kell vizsgálni az adott személy körülményeit, családi körülményeit, milyen tevékenységet folytatott az, a származási országban, hogy esetleg van-e valamilyen körülmény, ami még inkább sebezhetővé teszi. Tehát nem lehet általános következtetést levonni, hogy az afgán kérelmezőknek milyen védelemre van szükségük. A statisztikák azonban azt mutatják, hogy az elmúlt hónapok során egyre több kérelmezőnek fogadták el a kérelmét. Körülbelül 50%-uk kaptak, kapott védelmet, szemben 2008 utolsó negyedévével, ahol kevesebb, mint 30%-uk. Egy másik témára térnék át. Milyen feltételeknek kell megfelelni, mielőtt úgy, az a döntés születik, hogy kitoloncolnak valakit? A Kabulba történő visszatoloncolás vonatkozásában az Egyesült Királyság és Franciaország által rámutattam egy dokumentumban, hogy a tagállamoknak egy kitoloncolás esetében három előfeltételt kellett volna biztosítaniuk. Először is azt, hogy nem kér nemzetközi védelmet az adott bevándorló másodszorban. Ha igen, és megkapta, alapos vizsgálatot kell végezni, és az elutasításra csak megfelelő eljárás után kerülhet sor. Harmadsorban a származási országban nem szabad, hogy az élete fenyegetve legyen az érintetnek. A bizottság próbált további pontosításokat szerezni a Franciaország, illetve az Egyesült Királyság által visszatoloncolt afgán illetőt illetően. A bizottság azonban egyetlen olyan elemmel nem rendelkezik, hogy ezt a három feltételt az érintettek nem teljesítették volna. Tehát Mi a helyzet akkor, hogyha több embert akarnak kitoloncolni? Ha minden egyes esetet külön megvizsgáltak, az, az Európai Emberi Jogok négyes jegyzőkönyve, az alapjogi karta tiltja a kollektív kitoloncolást. De nincs jogi akadály, és elvi akadály sem, azzal vonatkozásá, annak vonatkozásában, hogy több egyéni kitoloncolásra közösen kerüljön sor. Nyilván mindegyik külön-külön döntés alapján. Például ugyanazon ö, járat felhasználásának segítségével. Nincs tehát jogi akadálya annak, hogy közösen szervezze meg több tagállam e, ezt az intézkedést. A Frontex jelenlegi mandátuma értelmében már is operatív együttműködésre van lehetőség a közös kitoloncolások e, esetében. Az Európai Tanács azt kérte, hogy a Frontex operatív kapacitását megerősítsék, és hogy rendszeresen rendelkezésre bocsátson repülőgépeket ilyen intézkedésekhez. A közös operatív tevékenységnek logisztikai szempontból javítania kell a kitoloncolást, illetve olyan további intézkedéseket is, amelyekre szükség van. A tagállamok többségében még nem került átvételre ez az intézkedés. A bizottság szeretné jelenleg legalább azt biztosítani, hogy abban az esetben, hogyha kitoloncolásra kerül sor, az irányelv által előírt normáknak megfelelően történjen ez. Lehessen a, az intézkedés ellen ö, fellebbezni, még egyelőre, többek között, egyelőre még nem a, alkalmazzuk az irányelvet, és nyilván azért ennek ellenére kellenek bizonyos garanciák az érintetteknek. Elnök úr, hölgyeim és uraim, ennyit szerettem volna elmondani az európai jog vonatkozásában. Tobias Pirstrom is elmagyarázta, hogy mindezen problémák keretén belül megpróbálunk megfelelő egyensúlyt teremteni, a között, hogy tényleg akiket üldöznek, befogadjunk, akiket politikai oknál fogva üldöznek, és akiket tényleg meg kell védeni, és ugyanakkor el kell ismerni azt is, hogy vannak olyan kérvények, amelyeknek nincs alapja, és nem lehet elfogadni őket. Tehát nagyon nehéz ezt az egyensúlyt megteremteni, de a bizottság próbál el rendkívül módon odafigyelni. Hát ennyit szerettem volna mondani, és természetesen várom az önök hozzászólását. Köszönöm. Köszönöm, Baró úr. Most pedig a képviselőcsoportok nevében felszólalások következnek kettő percben. Elsőnek kérem véronique Mathieu asszonyt. Köszönöm, elnök úr. Az uniónak méltósággal kellene befogadni azokat, akik háborúból menekülnek, és akik megfelelnek a nemzetközi védelmi elvárásoknak. Ennek ellenére az Európai Unió már évek óta óriási vegyes bevándorló hullámmal kell, hogy szembenéznie, akik kihasználják a lehetőségeket, és olyanokat hoznak az Európai Unió területére, akik nem felelnek meg ezeknek a feltételeknek. Mit lehet tenni? Ez a kérdés már felvetődött minden egyes tagállamban, ahol egyszerűen már túltelítődött a befogadó kapacitás nyilván az objektív kritériumoknak megfelelő embereket védeni kell, és hogyha továbbra is a hagyományok értelmében befogadó terület akarunk lenni, akkor nem szabad gazdasági változtatni ezt a bevándorlást. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy azon országok, ahová illegálisan jönnek Afganisztánból vagy Irakból a bevándorlók, igenis szigorú intézkedéseket kell, hogy tudjanak hozni. Elég csak néhány országra utalni az Európai Unióban, hogy tudjuk, hogy kiről van szó. Az Európai Unión belül nincs konszenzus ebben a kérdésben, pedig ezt tenni lehetővé azt, hogy közös intézkedéseket lehessen ö, ö, hozni a Frontex vezetésével a kitoloncolás szempontjából. Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a csoportos kitoloncolás teljesen más a kollektív kitoloncoláshoz képest. A Strasburgi Bíróság tilt minden olyan intézkedést, amely csoportos kitoloncolásra vonatkozik, de objektívan és értelmesen kellene megvizsgálni minden egyes külföldi saját egyéni helyzetét. A nemzetközi és európai ö, menekült jog rendkívül tömör, ö, és nagyon fontos, hogy az emberi ö, méltóság figyelembevételével történjen. Köszönöm. Következő felszólaló két percben Madame Sylvie Guillaume. Oui, merci. Köszönöm szépen nagy figyelemmel hallgattam, uram, asszonyom, önt is, de azért egy-két kérdést szeretnék feltenni, és megfogalmazni egy-két aggályt ebben a témában. Két példával. Az első, képzeljék el a kabuli kitoloncolást, amit a franciaországi és az Egyesült Királysági intézkedés hozott, és szeretném elmondani azt is, hogy az emberek te épség egyáltalán nem biztosított ezekben az országokban. A bizottság azt mondta, hogy nyilván minden egyes esetet megvizsgáltak, nevezetesen, hogy nem kért egyik személy sem nemzetközi védelmet. A második példa Németország, Belgium, Ausztria visszatoloncolása Koszovóban, itt romák voltak érintettek, bár ezekkel az országokkal nem biztos, hogy megfelelő megállapodásaink vannak. Idézek, a romák bárhol is vannak Koszovóban, korlátozottak mozgásszabadságukban, és fizikai erőszaknak vannak kitéve. A 15C cikkre utalnék, amely nemzetközi konfliktus esetén például rendkívül nagy veszélyt jelent, tehát miért ilyen gyengén alkalmazzuk ezt a cikket? Legitim lenne azokat visszatoloncolni, akik az Európai Unió területén illegálisan ö, tartózkodnak, és nem kértek nemzetközi védelmet. Ennek ellenére nagyon sok menekült van, aki első alkalommal nem ezzel ö, él Egyszerűen katasztrofálisak a befogadás körülményei. Október 29-én és 30-án a tanács megvizsgálta azt a kérdést, hogy a Frontex járatait vizsgáljuk meg, ha lehet alaposan, és hogy fellépjünk a harmonizáció telén, és hogy megvizsgáljuk a menekültek minden egyes esetében a státuszokat. Köszönöm. A következő felszóló Madame Marie de Sarné. Merci, monsieur le commissaire, je veux d'abord... Köszönöm, biztos úr. Először is el szeretném mondani, hogy nagyon sok európai szomorú. Október 20-án amikor há- há- három afgánt visszatoloncoltak Afgán- Afganisztánba, akik háborúban hagyták el hazájukat, Európába jöttek azért, hogy ide menekülhessenek, visszaküldtek egy olyan országba, ahol még mindig folyik a háború, és biztonságukat egyáltalán nem garantálhatják. Hát ez az emberi jogokba ütközik, és óriási meglepetés volt számomra, hogy néhány nappal később az európai csúcson azt láttam, hogy nem csak, hogy közös csátereket lehet szervezni, hanem finanszírozunk is őket. Ez teljesen újdonság az európai költségvetésben. Biztos úr, ez persze nem az az Európa, amit mi szeretünk. Európa nem azért van persze, hogy legitimé tegye a nemzetközi gyakorlatokat, amelyek beleütköznek az emberi jogokban. De amikor a francia minisztert hallom, aki azt mondja, és idézek, a kitoloncolásokat európai módon kell tenni, hát nem hiszem, hogy az alapító atyák ezért találták ki Európát. Párizstól és Londontól azt kérték, hogy a kitoloncolt afgánok kérhessenek menedékjogot. Ezt visszautasították, és életük végül is veszélyben volt ott, ahova visszatoloncolták őket. Szeretném, hogyha konkrétan megerősíteni, hogy igenis egyenként vizsgálták meg a menekült kérvényeket. Szeretném azt is tudni, hogy a bizottság úgy gondolja-e, hogy Afganisztán biztonságos ország, ha nem, akkor szeretném tudni, hogy a bizottság akkor hogyan gondolja, hogy a Genfi Egyezmény harmadik cikkének meg nem sértésével történt ez a kitoloncolás. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. Következő felszólaló Madame Helen Flotre. Merci, Monsieur Président. Köszönöm, elnök úr. Én először gratulálni szeretnék ahhoz, hogy vitázunk erről a témáról ma, mert egyértelmű, hogy az állam és kormányfők úgy gondolták, hogy az illegális migránsok kitoloncolása az európai területről Afganisztánba gyakorlatilag úgy történjen, mint egy levélelküldés. Ez egyáltalán nem úgy van mert a bizottságnak információt kellett kérnie Franciaországtól és az Egyesült Királyságtól, ez jó dolog, másodszorban pedig azért, mert ma vita folyik ebben a témában. Nos, a kérdéseket már jól megvizsgáltuk. Afganisztán biztonságos ország? Hát ezt meg kellene kérdeni, kérdezni Obama úrtól, aki úgy döntött, hogy 34 ezer katonát küld oda. Egyetlen egy hadsereg nem tudja garantálni, hogy mindenki biztonságban élhet Afganisztánban itt, és mi garantálhatjuk azt, hogy azok a bevándorlók, akiket visszaküldünk ebbe az országba, nem életveszélynek vannak kitéve. Hát ez vicc, ezt egyszerűen nem tudom elfogadni. És amikor az hangzott el, hogy a tagállamok ne járja, járjanak így el, ezt üdvözlöm. Ami a kollektív kitoloncolást illeti, mindenki örül, a 19-es cikk 1-es, 2-es pontja tiltja a kollektív kitoloncolást. Ön azt mondja, hogy nem az. Bistrom úr azt mondta, hogy gyakorlatilag ez a források teljesen értelmes mobilizálása. Hamarosan majd olyan csártereket fogunk kapni erre a célra, mint akármilyen más célra. Hát azért vannak a határok. Ahhoz, hogy a petkelében megválasszanak, ahol nagyon sok afgán él, és ugye nagyon sokan vissza kellett, hogy térjenek Afganisztánba, hogy amikor kommunikációs okoknál fogva a francia kormány úgy dönt, hogy kollektív kitoloncolást szervez, a Patkelé területén letartóztatások történnek, mégpedig kollektív, tehát illegális módon, mert diszkriminációt szülnek és egyáltalán nem tudjuk azt garantálni, amit Baró úr mond, nevezetesen, hogy ez csak közös művelet azon irányában, akik illegálisan tartózkodtak ott, és egyéni eljárások voltak. Nem igaz? Mert közel kollektív letartóztatások is voltak. Madame Mary Christine Ferzia. Oui, Monsieur le Président. Igen, elnök úr, kedves kollégák! Azt hiszem lehetne gratulálni ennek a vitának a megszervezéséhez, de egyszerűen ö, olyan ö, megfogalmazásokat hallgatunk itt, amelyek csak az adminisztrációtól jönnek. Az Európai Unió azt mondja, hogy védi az emberi jogokat. A menekült jog az egyike ezeknek az alapvető emberi jogoknak. Ma pedig az afgánokat toloncoltak ki egy olyan országba, amely háborút visel, és ahol sok európai ország is jelen van. Bár elnézést kérek, de az a jogalkotás, amely érintett európai és nemzeti is, és kérem, ne mondja azt, hogy itt az egyes nemzeti mhm. helyzetekről van szó az úgynevezett Tolont irányelvnek köszönhető ez, amit a szégyen irányelvének szeretnék nevezni inkább, mert ez szégyen minden emberi jogot védő számára. Nagyon jól tudja ön is, hogy a menekült ügyet minden egyes európai ország másképp kezelte, és az afgánok egyáltalán nem tudnak jó körülmények között menekült státuszt kérni csatlakozom a kollégáim által megfogalmazott kérdésekhez, és azt kérem, hogy értékeljék azt, hogy egyáltalán mi történt -e ezen téren egyénenként. Köszönöm. A következőkben a Catch the Eye alapon adok szót néhány képviselőtársamnak. Elsőként Madame Kristina de Veyrac. Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék támogatóan szólni a francia és az Egyesült Királyság kormányait illetően, hogy visszatoloncoltak afganisztánokat, akik illegálisan tartózkodtak náluk. Elutasították a menekült státuszkérésüket. Ez a bilaterális kezdeményezés most már európai szintű lesz, hiszen olyan kihívás a menekült áramlat, amelyel kollektívan kell fellépni és ezért történt az, hogy a francia elnökség alatt egy törvény elfogadásra került. Most pedig közösen kell fellépnünk, közös járatokat szervezni a Frontex finanszírozása segítségével. A 27-ek döntése tanulmányt kért első lépésként. Biztos úr, szeretném, hogyha a bizottság is támogatná ezt a javaslatot, mert az illegális bevándorlás elleni harc a közvélemény kérésére történik, aki, azokkal szemben, akik illegálisan tartózkodnak nálunk. Köszönöm. A következő felszólaló Madame Essaya. Kiitoksia, arvo puhemies. Geneven sopimuksen pakolás... Köszönöm szépen. Elnök úr, a jogszabályok azt teheszik lehetővé, hogy minden egyes kérvényt beadó esetében külön kell megvizsgálni a helyzetét. Ahogy ezt hallottuk, általában nem megfelelően történik ez a vizsgálat, és amikor külön-külön vizsgálatra kerül sor, az sem megfelelő módon. Ami az afganisztáni biztonsági helyzetet illeti, hát feltehetjük itt a kérdést, hogy megfelelő eljárása visszaküldeni ezeket az afgánokat ebbe az országba. Annak ellenére, hogy hogyan definiáljuk a kérvényezőket visszaküldik egy olyan országba, ahol háborúdul. Nem engedélyezzük, hogy itt tartózkodjon nálunk, pedig az élete veszélyben van. Kező felszólaló Zemke úr. Bardzo chciałem podziękować. Chcę zacząć od następującego. Elnök úr. A következő esetet szeretném megemlíteni. Én néhány évig a Lengyel Honvédelmi Minisztériumban dolgoztam, és jártam Afganisztánban többször is, ugyanis két eh, ezer lengyel katona teljesít szolgálatot Afganisztánban. A helyzet drámai, hiszen egyik oldalon eh, teljesen elkeseredett emberek eh, élnek ott, akik egyáltalán nem tudnak megbirkózni a helyzettel, hiszen háborúdul a régióban, a másik oldalon pedig vannak olyanok Afganisztánban, akik kettős játékot űznek nappal. Úgy tűnik, minthogyha támogatnák a kormányzó szerveket, hatóságokat, éjszaka pedig a talibánt. Úgyhogy itt a kérdésem, megfelelő eszközeink vannak-e arra, és lehetőségeink-e arra, hogy értékeljük a bevándorlóknak a valódi szándékait, hiszen az az érzésem, hogy egyesek azért, azért menekülnek el Afganisztánból, mert frusztrált helyzetben vannak, kilátástalan helyzetben, egyesek pedig kettős játékot játszanak. Thank you. Um, I'm just like parts of the discussion are. Köszönöm szépen a vita azért eléggé zavaros, úgy látom. Miért vannak itt ezek az emberek illegálisan? Azért, mert legálisan nem tudják elhagyni Afganisztán, nem tudnak legálisan bevándorolni Európában, úgyhogy Európában, úgyhogy nem igazán tudjuk feltenni ezt a kérdést, hogy miért vannak itt illegálisan. A másik pedig a menedék jogkérés, menedék kérelem, hát nagyon szigorú a Genfi egyezménye ezzel kapcsolatban, és be, be kell bizonyítani, hogy személy szerint valakit üldöznek, ami nagyon nehéz, hogyha éppen háború van a hazájában ennek a személynek, és aztán, hogyha nem sikerül a menedékkéremet benyújtani, akkor vissza kell küldenünk ezeket az embereket Afganisztánba, ahol háború dúl, ahol nem lehet megélni, ahol nem lehet biztonságban élni, és a nők ellen is háború folyik úgyhogy legalább a nőknek eh, mindenképpen menedéket kellene biztosítani, akik eh, elmenekülnek Afganisztánból. Úgyhogy eh, arra sürgetnék mindenkit, hogy ne küldjék vissza az embereket Afganisztánba. Fejeztük. Megkérem most miniszter urat, Tobias Billström urat, hogy reflektáljon az elhangzottakra. Herr talman, ärade Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Nagyon sok érdekes hozzászólást hallottunk a vita során. Hadd kezdjem azzal, hogy megpróbálom összefoglalni a legfontosabb elveket ezzel, ezzel a témával kapcsolatban. Kezdeném azzal, amit Matthew asszony mondott. Ő a összetett vegyes migrációs áramlatokról beszélt. Ez így igaz, ez így van. Az Európai Uniónak nincsen korlátlan felvevő képessége, ahogy Mátyó asszony is mondta, emiatt nagyon fontos biztosítani azt, hogy egyéni szinten értékeljük, vizsgáljuk azt, hogy kinek van szüksége védelemre, kit kell védelemben részesíteni a nemzetközi jog alapján. Emellett az Európai Bizottság ügyel az irányelvek betartására. És ez, ezzel visszatérnek arra, amit Tiszánes asszony is mondott, hogy Afganisztán vajon olyan ország-e, amelyben garantálni lehet az egyének biztonságát? Nos, hát pontosan ez a kérdés az, amely nagyon fontos a vita során. Pontosan ez az a kérdés, amelyel kapcsolatban egyéni eh, ellenőrzésre van szükség, az egyes esetek eh, eh, nyomon követésére és ellenőrzésére. Éppen ezért kellene létrehoznunk egy közös európai menedékrendszert. Sok hozzászóló úgy tűnik, hogy nem vette ezt figyelembe. Az alapvető gondolat az az, hogy megfelelő jogi értékeléssel biztosítjuk azt, hogy az igen az igent jelent, a nem pedig nemet. Pontosan erről van szükség, biztosítanunk kell az egyértelműséget. és hogyha valakinek a kérelmét elutasították, akkor a visszatéréséről ö, gondoskodni kell. Emellett biztonsá- biztosítanunk kell, hogy a visszatérített személyek biztonságban élhetnek, és nem kell egyéni, nem szorulnak egyéni védelemre. Csak ebben az esetben küldhetjük őket vissza tiszta lelkiismerettel a ö, származási országukba. Ami a kollektív repülőjáratokat illeti, ö, ez teljesen más, tulajdonképpen ez nem olyan, mint a, mint a közös kitoloncolás, hiszen egy közös atomik, hogy egy közös repülőjárat indul vissza Afganisztánba, vagy egy harmadik országba, az azt jelenti, hogy számos egyén, egyén ül azon a gépen, ez még nem közös kitoloncolás. Keller asszony mindig nagyon érdekes hozzászólásokat szokott elmondani itt a parlamentben, és érdekes véleménye van, és érdekes gondolatokat vet fel. Ami a hozzáférést illeti, az Európai Unióba való belépést illeti, ugye ön elmondta, hogy, biztos, hogy bizonyítani kell, hogy valaki, valakit üldöznek a hazájában, és akkor kaphat menedéket. Tehát ez tényleg nem egyszerű, ez így igaz. Ezért egy közös európai rendszert szeretnénk létrehozni, amely lehetővé teszi számunkra, hogy hogy sikerüljön elérnünk azt, hogy azok, akiknek a legnagyobb eh, védelemre van szükségük, akik a legsebezhetőbbek, akiknek nincsenek, eh, nincs elég pénzük arra, hogy az Európai Unióba utazzanak azért, hogy védelmet kapjanak, az ő segítségüket, szegyű segítségükre szeretnénk ezt hozzászólni. Hogyha nálunk eh, Svédországban 1900 hely áll rendelkezésre menekültek számára, hogyha az összes többi tagállam is ilyen sok helyet álltana rendelkezésre, akkor több mint 200 ezer helyet tudnánk az UNHCR-nek rendelkezésre állítani. És ez hatalmas előrelépés lenne a problémák szembenézéséhez, szembenézésére. Így kellene segítenünk azokon, azokon az országokon, amelyek kibocsátó országok. Úr, végezetül megadom a szót Barru úrnak. Voilà, je remercie tous les intervenants. Köszönöm szépen minden hozzászólónak, amit elmondott. A legnagyobb probléma, amivel szembenézünk, amit Matyő asszony bevándorló hullámnak nevezett, akik olyan gazdasági környezetből jönnek, de ugyanakkor üldözik őket, és nyilván joguk van a nemzetközi védelemhez, vagy a szubszidiáris védelemhez. Ez a nagy nehézség, és ezt kell megérteni ahhoz, hogy ezeket a problémákat kezelni tudjuk, és ez nagyon nehéz. Nos, először is fel szeretnék olvasni egy-két dolgot, mindenre nem tudok válaszolni a francia válaszból, mert hogy ezzel a kéréssel fordultak hozzám. Nos, a következő a francia válasz. Az érdekelteket, akik spontán módon nem kértek menekült jogot, illegális, illegális helyzetben találtak, és mindenkit a saját anyanyelvén egy bíró elé idéztek, és elmondták neki, hogy Afganisztánba tololcolják őket. Ezen kívül a menekült védelmi hivatal is utasítást kapott erről. Nos, a külföldiek közül egy sem kért menekült jogot, és nem ö, fordultak a hivatalhoz. Kettőket egy tolmács jelenlétében hallgattak meg. Ö, és egy adminisztratív bíróság elé kerültek, ott volt egy tolmács is és egy védőügyvéd is, és elmondhatták, hogy milyen veszélynek vannak kitéve akkor, hogyha visszatoloncolják őket. Hogyha szubszidiáris védelmet kell, hogy élvezzen több afgán is, és hasonló feltételek között, Figyelembe kell venni azt is, hogy nem volt igazán komoly motiváció azzal kapcsolatban, hogy valós veszélynek lennének kitéve ezek a személyek. Sem személyük nem került különösebb veszélyben, ha visszatoloncolják őket. Kaptunk egy brit választ is, és tényleg feltettem a kérdést, és föltettük a kérdést a tagállamoknak. Azt szeretném még elmondani önöknek, hogy ami a biztos országot illeti, tehát a biztonságos országot illeti, a bíróság és az emberjogi bíróság hozott olyan ítéletet, hogy az az egyetlen feltétel, hogy nem biztonságos a terület, nem lehet indoka a menekült befogadásának, kivéve, hogyha általános erőszakos helyzetről van szó, mégpedig olyan szinten, hogy mindenki, aki csak jelen van ebben a régióban vagy országban, az élete forog kockán. Ezek a rendkívüli körülmények igaz, hogy nem kerültek felemlítésre. Ez igaz. Mindemellett szeretnék válaszolni a csoportos járatokkal kapcsolatos kérdésre is. El kell mondani, hogy a Frontex már szervezett ilyen közös járatokat, is, részben finanszírozta is ezeket. Azt el kell mondani, hogy 2008-ban, 2009-ben is volt erre példa, úgyhogy ez semmi újdonságot nem jelent. A Frontex azt próbálja csak elérni, és azt hiszem, hogy a Frontex igazgatója is ezt tette, hogy a csoportos visszatoloncolás megfelelő fe- körülmények között történjen. A személyek méltóságának tiszteletbetartásával. És Ausztriában volt egy ombudsman, aki pontosan arra figyelt oda, hogy milyen, fe, milyen körülmények között történt ez a visszatolontolás. És azt szeretnénk, hogy szakértő uh, nyilatkozon arról, hogy uh, hogyan kerültek visszatoloncolásra ezek a személyek. Hogy ez vajon nem felelte meg annak a definíciónak, amely a nemzetközi vagy a szubszidiáris védelmet kívánta volna, és hogy megfelelő módon fogadják be őket, ha, ha visszatoloncolásra kerülnek. Most ezt vizsgáljuk az Európai Tanács kérésére, és semmiféle garancia nélkül nyilván nem történnek erőszakos visszatoloncolások repülőgépe. Szeretnék köszönetet mondani Bistrom úrnak és a svéd elnökségnek, mert nagyon sokat segítettek nekünk. Emlékeztetni szeretnék arra azonban, hogy tavasszal kezdtünk kidolgozni olyan dokumentumot, amely a befogadási feltételeket is tartalmazza, de de ez teljesen jogosan utalt a Dublini problémára, és pontosan a Dublini rendelet megfelelő módon való alkalmazását említette. Nyilván a gyerekek és az egyéb veszélyeztetett személyekre is ki kell térnünk. Október 21-én két további fontos dokumentumot fogadtunk el. Az egyik a bizottságra gondolok itt, a kvalifikációt irányelvre gondolok itt, illetve a menekült irányelvre, és így próbálunk megfelelő kritériumokat, objektív kritériumokat megfogalmazni, amelyek mindenhol azonosak. Szükségünk van arra, hogy egy hivatal segítsen nekünk, és biztosítsa azt, hogy a gyakorlat Európában azonosak hogy ez a menekültek Európája végre megszülessen. Úgyhogy nagyon köszönöm a az elnökségnek még messze nem kerültek elfogadásra ezek a szövegek, annak ellenére, hogy megfogalmazásra kerültek. kerültek. És nyilván mindent megteszek annak érdekében, hogy megszülessen ez a menekültek Európája, és hát a svéd elnökség nagyon jó példával élt, erre az elnök úr is utalt. Ugyanis ezen problematika mögött egy nagyobb szolidaritásról van szó a tagállamok között, hogy befogadják ezeket a menekülteket, és biztosítsák védelmüket. Minden országnak össze kell fognia, és hát ezt még nem értük el. Vannak olyan országok is, akik egyáltalán nem fogadnak be. Úgyhogy ennyit szeretem volna elmondani. Tudom, hogy minden kérdésre nem válaszoltam. Azt tudom elmondani, hogy ami a bizottságot illeti, mindent megtettünk annak érdekében, hogy tiszteletbe tartassuk az európai jogot, és még inkább Európa értékét. Köszönöm szépen. Arról, hölgyeim és uraim, ezzel ezt a napirendi pontot lezártuk. Kérem engedjék meg, hogy áttérjünk a napirendi pont értelmében a következő téma tárgyalására. Sondergaard úr második jelentése, a two thousand and seven évi mentestés